lettem volna módszertani megjegyzésem. A mikrofont kikapcsolta a hozzászóló. Tavares úr, olyan késő van most, hogy nem adhatom meg a szót, nem fogadom el egyetlen megjegyzését sem, csak az eljárásunknak megfelelő esetekben adhatom meg a szót, ez meg nem az. Lezártam a vitát. Megyünk tovább a napi rendszerint a tanácsos bizottság nyilatkozata, az USA adatkérési sei és az EU adatvédelmi intézkedései témában. Júlia szónak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, biztos asszony, tisztelt képviselő hölgyek és urak!

egyre fontosabb, különösen amikor ezek a harmadik országokba kerülnek. Ez jogilag is nagyon összetett helyzetet teremt. Mondanom sem kell, hogy a személyes adatok védelme alapvető jog. És ez az elektronikus világban is igaz, és természetesen az adat feldolgozása is igaz. Ettől függetlenül ugyanúgy, mint más alapvető emberi jogok esetében, ez a jog is korlátozható de minden ilyen korlátozásnak az érvényben lévő jogszabályoknak, jogszabályokat tiszteletben kell tartania, és arányosnak kell lennie, valamint igazoltnak kell lennie nemzetbiztonsági, közbiztonsági, bűnmegelőzési, közegészségügyi okai kell, hogy legyenek. Az Egyesült Államok jogszabályai szerint egy adatbekérés egy adminisztratív utasítás, egy állam vagy helyi adminisztratív szerv felé információt kell küldeni. Ennek a jogszerűségét az adott ország jogszabályai alapján kell megítélni. Tehát, amikor azt értékeljük, hogy jogszerű, arányos és szükséges volt-e az amerikai kormány kérdése, kérése, akkor az amerikai jogrendszerből és alkotmányból kell kiindulnunk. Az Európai Bizottságnak nincs kompetenciája abban az esetben, hogy egy harmadik ország hogyan alkalmazza a saját jogszabályait egy bűnügyi vizsgálódás során. Nos, amikor az európai állampolgárok a Twitter programot használják, akkor megfogalmazzák aggájaikat az adatvédelmi politikával kapcsolatban. Itt az adatok gyűjtésére, felhasználására, illetve ezek átadására a harmadik félnek, erről van szó. Akkor, amikor jogi megalapozottságú adatkérések érkeznek az USA hatóságaitól. Az amerikai hatóságok bűnügyi nyomozás keretében kérték ezeket az adatokat. Az EU adatvédelmi jogszabályai ilyenkor nem alkalmazandóak. Az EU adatvédelmi irányelv nem vonatkozik a bűnügyi területek esetén továbbított adatokra, és még a keretdöntés sem, az adatvédelmi keretdöntés sem, amely a rendőri és igazságügyi együttműködésre vonatkozik. Azért van ez, mert egyetlen egy EU-s tagállam hatósága sem érintett az USA bírósági, az amerikai bírósági határozat végrehajtásában, és személyes adatokat nem egy más tagállam illetékes hatósága bocsájt rendelkezésre. Tehát ennyit a jogi keretekről. Azonban az adat feldolgozás globális jellegű, és ez nem jelenti azt, hogy az EU állampolgárok számára az adatvédelmi normákat gyengítsük. Nagyon érzékeny ez a kérdés, és bemutatja, hogy mennyire fontos az adatvédelem, és mennyire fontos az érvényes szabályozás tisztázása. Ez még fontosabb napjainkban, amikor egyre több adatot kezelünk számítógépes felhőkben és érünk el a hálózaton keresztül. Az Európai Bizottság mit is tesz? Az EU adatvédelmi kereteket kívánja felülvizsgálni, és a felülvizsgálat során a globalizáció és a modern technológiák támasztotta kihívásokra fogunk a leginkább odafigyelni. Különösképpen olyan helyzetekben, amikor harmadik országbeli szolgáltatók nyújtanak EU-s fogyasztóknak szolgáltatásokat. Ez az egyik. Másodszorban. December harmadikán 2010-ben a tanács meghatalmazást adott a bizottságnak, ez nagyon világosan előírta a célkitűzéseket. Arra vonatkozott ez a felhatalmazás, hogy a jövőbeni USA-EU adatvédelmi megállapodásról tárgyaljunk a rendőr és igazságügyi együttműködés tekintetében. Az egyik célkitűzésünk a tárgyalások során az, hogy biztosítsunk olyan adatvédelmi jogokat, amelyek betarthatóak, és mi az Atlanti óceán mindkét partján élő állampolgárokat védik, a nemzetiségtől függetlenül, valamint hatékony adminisztratív és igazságügyi jogorvoslatot is kívánunk biztosítani. Az Európai Parlamenttől pedig azt kérem, hogy segítsenek minket abban, hogy ezt megvalósítsuk. És persze tudom, hogy most majd önök azt kérdezik tőlem, hogy és időközben mit teszünk, mielőtt még ez az új eszköz életbe lép én azt ajánlanám, hogy a szolgáltatók nagyon átlátható módon eh, járjanak el az ügyfeleikkel szemben, azaz világosan jelezzék azt, hogy a szolgáltatásokat az amerikai jogszabályok keretei között nyújtják, és eh, a bűnügyi nyomozások esetében ezek érvényesek, tehát az európai bíróságok illetékessége alól kikerülnek az európai fogyasztók ilyen esetekben. Akkor is, hogyha az EU területén maradnak. Köszönöm szépen, a frakciók hozzászólói következnek. Először FOSZ képviselő két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a tanácsnak és a bizottságnak fejtegetéseiket. Ez egy tipikus tényállás, amelyel ebben a globalizált világban szembe találkozunk, itt természetesen az amerikai jogot tiszteletben kell tartanunk, ismerik ezeket a nehézségeket, amelyek az internet, a globális médiával és a bűnüldözéssel kapcsolatosan felléphetnek, ugyanakkor ez egy tipikus magatartás is, amivel kapcsolatban felelősséggel kell viseltetnünk, tehát administratív eljárások, bűnöldözési eljárások, a magánszemélyek adatbankjaira is kihatnak, és éppen ezért biztos asszony tényleg a szívemből szólt, hiszen az én elképzelésem is az, illetve az a kérdésem, hogy hogyan kell a jövőben cselekednünk, hogyan kell ezt megfelelően szabályoznunk egy jövőbeli saját adatvédelmi módosított jogszabályban, illetve egy ilyen esetet kellene alkalmul felhasználnunk arra, hogy kimondjuk, hogy azt akarjuk, hogy az EU-USA adatvédelmi keretmegállapodást megfelelően szabályozzuk, hiszen látjuk, hogy ebben a globális világban szükségszerűség mutatkozik azt illetően, hogy az ilyen adattranszfereket megfelelően szabályozzuk. Nos, éppen ezért fontos arra összpontosítani a jövőben is, Természetesen nem akarunk egy ilyen eljárás ezt rossz fénybe állítani az adatfeldolgozás szempontjából, de fontos az, hogy jó törvényeket dolgozunk ki, a keretmegállapodást továbbfejlesszük, és különösen a bűnöldözés vonatkozásában az adatokhoz való hozzáférés, a magánszemélyek adataihoz való hozzáférés tárgyában pontosítani kell a jogszabályokat, hogy ez milyen feltételek mellett engedélyezhető, illetve szüntetendőbe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Morász úr két és fél percben kapja meg a szót. Biztos asszony, ahogy a szokta most is nagyon szakértően taglalta, és utalta vissza a kérdéseinket, és megjósolta, hogy mit fogunk kérdezni, hogy addig mit csinálunk. Jól ismert tény, hogy Amerika, az az Államok különféle social network szolgáltató Google, Twitter-től kért be adatokat, illetve a, a Wikileaks eh, terjedésének kivizsgálásában, és európai állampolgárok, akik teljesen ö, ártatlanul az interneten ö, vannak, fiatalok, kíváncsi fiatalok lehetnek a céljai, áldozatai ennek az adatrendszernek, ennek az eljárásnak. Ennek kihatásai vannak, nagy kihatásai vannak az Európai Uniós állampolgárok magánéletére. A, a jelenlegi Assange, Wikileaks ügy esetében is az adatok, személyes adatok kerülhetnek az amerikai hatóságok kezébe. Az Amerikában működő szervereken tárolt adatok esetében, ahogy biztos azt, hogy mondta, nincs hatásunk egy harmadik ország jogrendszerére, ám az egy jogos aggály, amelyet megfogalmazunk ebben a házban. El kell magyarázzuk választóinknak, hogy milyen védelemre tarthatnak igényt az Európai Unió részére az adatvédelmi sztenderdek mit jelentenek. Semmit sem érnek ezek, hogyha az Egyesült Államok Bíróság egyszerűen felfüggesztheti ezeket. Világos, hogy többet kell tennünk az Európai Uniós állampolgárok személyes adatainak erőteljesebb védelmére. Ehhez erőteljes európai jogszabályra van szükség, tudom, hogy ezen dolgoznak. Addig, és a a 94-46-os irányelv a belső piac erős védelmét irányoz elő, ám eljött ideje, hogy átírjuk ezt az irányelvet, növeljük a védelmet, és ugyanilyen szintű védelmet adjunk a rendőrségi és bíróság együttműködés tekintetében is. Ez jogalkotási munkát jelent, ön is említette. Ebben a tekintetben felteszem a kérdést, mik azok a fő elemek, amelyek alapján a bizottság áttervezi az irányelvet annak érdekében, hogy az Európai Uniós állampolgárok a jövőben ilyen esetekben védelmet élvezenek. Ez nem áll meg majd a Twitternél, hanem a nemzeti ö, joghatóságot is érintheti brit ö, adatokat vesznek át, amely a, a brit népszámlálást egy amerikai cég végzi. Ilyenkor például adatok Egyesült Államok beli cég kezébe kerülnek, ez esetben pedig kikesül, kikerül az Európai Unió sokhatóság alól a brit népszámlálás eredménye. Köszönöm, Morales kolléga, két percben Intfeld kolléganő következik. Köszönöm. Igen, köszönöm. köszönöm, elnök úr, köszönet a bizottságnak és a tanácsnak. Örömmel vettem, hogy osztja agályainkat. Fogalmazunk világosan. Senki sem mondja itt azt, hogy az Egyesült Államok a saját joghatóságán kívül lépett volna. Nem ez a gond. A gond abban áll, hogy az amerikai joghatóság az internet révén hatalmas terjedelmű lett. Az amerikai joghatóság behatol az Európai Unióba is. Az a gond, hogy az internet alapú vállalatok, amelyekről itt szó van, jelentős többségükben az Egyesült Államokban működnek, ám a felhasználók jelentős száma az Európai Unióban található. Az az érv pedig, melyet az amerikai bíróságok fogalmaztak meg, és rámutatnék, hogy a szubali kérdés már egy kicsit lejárt, mert azóta született bírósági határozat. Tehát az amerikai bíróság úgy érvelt, hogy aki a Twittert használja az esetben, ezzel a lépésével lemond a, a magán szféra védelmének jogos várakozásáról. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unióban ülő Európai Uniós állampolgár ezáltal nem jogosult semmilyen védelemre, mert a Twitter egy amerikai székhelyű vállalat. Ez hatalmas gondot jelent, ezzel foglalkoznunk kell, ahogy Reding asszony is rámutatott, az adatvédelmi irányelv felülvizsgálata során. Mert ugye, ha valaki a Twittert használja, ezáltal hozzájárulást ad. De mit jelent ez a hozzájárulás? Azt jelenti, hogy lemondunk minden jogunkról, mint a bűnözők lennénk? Belátom, hogy nem sokat tehetünk ez esetben, ám azt kérem, hogy a bizottság és a tanács számoljon be arról, mit tesz annak érdekében, hogy az Európai Uniós állampolgárok jogi védelmét erősítse tárgyalnak majd Egyesült beli az amerikai féllel. Talán több információt szeretetnénk. Vannak talán más vállalatok is, amelyektől hasonlóképpen bírósági határozat révén adatokat akarnak bekérni. És mindjárt lezárom, elnök úr. Azt mondotta, hogy a SWIFT-hez nem hasonlható ez az ügy, mert itt egy konkrét vizsgálatról van szó, ami igaz. Ám ugyanakkor kértek nagyszámú Felt Köszönöm szépen, Infeld kolléga. Albrecht kolléga következik másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Először is elmondanám, hogy ez sok esetből egy további, hiszen arról vitázunk, hogy különböző jogi kultúra van az Atlanti-óceán két oldalán, amikor a személyi adatokról van szó, és különösen, hogyha a rendőrség és igazságügyi együttműködésről van szó. Meglepőnek látom, hogy a tanácsból az a válasz érkezik, hogy itt az USA területéről van szó, ahol ez a Twitter vállalat székhelye rendelkezik, éppen ezért az ottani intézkedések, illetve jogi keret nem érint minket. Én ezt hibásnak tartom, és úgy vélem, hogy az uniós polgárok ezt bizonyosan máshogyan látják, hiszen nemzetközileg együttműködünk, különösen az USA-val egyre erősebben a rendőrség és igazságügyi együttműködés területén. Az emberek egyre inkább szembesülnek más országok jogával, jogrendszerével, nem csupán az, USA, az EU-n belül más tagállamok jogával, hanem különösen az USA joggal. És ez különösen a személyi adatok területén történik meg. Tehát ezért azt várom, hogy az Európai Unión belül a tanács foglalkozzon ezekkel a problémákkal, és az EU-s polgároknak lehetőséget adjon arra, hogy bizalommal viseltessenek a jogiránt, ha az internetet használják, hogyha a polgári jogaikról és szabadságjogaikról van szó, amelyeket érinthetnek ezek az ügyek. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen Albrecht úr szavait. Egy percben Van der Stoop úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, a mi pártunk kiáll a személyes adatok és a szabadság védelme mellett. Nagyon pragmatikus a megközelítésünk. Persze a személyes jognak is vannak szabadságai, a privacy-nek is vannak korlátai, és a, a, az emberi élet védelme nem sérülhet, a terrorizmus elleni harc rendkívül fontos, különösen az iszlám terrorizmus elleni harcra gondolok. Ez az oka annak, hogy feláldozzuk sok esetben személyes magánszféránkat. De azt ugyanakkor védelemre is szorul. Az internet felhasználókat védenünk kell tehát. Különösen fontos az ilyen védelem akkor, amikor Európai Uniós állampolgárokról van szó, sok persze terroristák bújnak a hátuk mögé Európai Uniós területen élő Európai Uniós állampolgárok védelméről van szó, de csak konzultációt követően lehet az ő adataikat kiadni. Nem szabad, hogy az amerikaiak félrevezessenek bennünket. Köszönöm. López Aguilar következik másfél percben. Presidenta Reding, agradezco su presencia a esta hora avanzada de la noche. Ráding asszony, köszönöm, hogy eljött ilyen késő esti órán hozzánk, hogy részt vegyen itt Brüsszelben a plenáris ülésen, és meghallgassa az európai parlamenti képviselőket. Én megpróbálom önt bátorítani az adatvédelmi munkával kapcsolatosan. Az Európai Bizottság munkája ugyanis szerintem most itt egy valódi lehetőség, így tudjuk összhangba hozni a technológiai változásokat és előre lépéseket, illetve az alkotmányügyi előrelépéseket, a jogi előrelépéseket Európában. Ezt a két területet össze tudja hangolni. Remélhetőleg jobban és remélhetőleg azokat az eseteket is orvosolni tudják, ahol az adatokkal visszaéltek. Itt nemzetközi jogi keretek között mozgunk, ugye beszéltek kétoldalú egyezményekről, amelyeket a tagállamok az USA-val kötöttek. Nagyon világosan megfogalmazódott az, hogy 2008 94-46-os irányelv, illetve a másik irányelv most már túlságosan idejét múlt, ezeket fel kell frissíteni. Az Egyesült Államokkal rendőri és igazságügyi együttműködés van, és ez az adatbekérési rendszer az USA alapvető jogi elvein alapul, de a jó akaratot is tükröznie kell ennek az eljárásmódnak, tehát tisztességesen, jó szándékkal kössünk megállapodásokat más országokkal annak érdekében, hogy az adatvédelmi eljárások védelmét biztosítsuk, és a személyes adatokat megvédjük. Ezt mindenek felett kell megtennünk, amikor arról van szó, hogy mondjuk az interneten kifér hozzá az adatokhoz. Rögtön befejezem, elnök úr. Biztosítanunk kell azt, hogy az emberek gyakorolhatják a jogaikat. Én nem csak a kiskorúakkal kapcsolatban kérek információt, a kiskorúaknak kiskorúakat is tájékoztatni kell a helyzetről, tudniuk kell azt, hogy az interneten mivel néznek szembe. A adatvédelmi jogokkal, az irányelvek felülvizsgálata is nagyon aktuális, és a harmadik országokkal kötött megállapodások felülvizsgálata is. Köszönöm. Egy percben Morcel kolléga következik. Köszönöm ennek a régi közmondás, hogy szeretjük az árulást, de nem az árulókat, az mindig igaznak bizonyul, hogyha ezeket a rossz állapotokat felfedik, akkor a közmédiák ünnepelnek, az érintett intézmények viszont árulóként kezelik az illető személyeket amikor itt a Wikileaks-en keresztül egy információt valaki kiszivárogtat, akkor őrizetbe kerül. Nos, kérdés, hogy hogyan bánnak ezekkel az információkkal, és a Twittert most itt személyadatok átadására kényszerítették, ez felháborító, hogy aztán további internet cégek, mint a Google, az Amazon vagy a Facebook is ilyen helyzetbe kerülnek át, ez a jövő mutatja majd meg az adatok, e-mail címek és bank összeköttetések kiadása ez nem a magánéletbe való beavatkozásnak minősül, ez tünetileg mutatja az adatvédelmi ö, problémákat, amelyek az USA-ban valószínűleg még gyerekcipőben járnak. Elnök, köszönöm Mörcer kolléga, a KDI eljárás keretében Harbers kolléga kapszott elsőként. Köszönöm, elnök úr. Egy kis időbe telt, meghallottam a hívását. Biztos asszony, kollégák, reflektálnék néhány gondolatra, amely elhallott, amit a belső piaci szakbizottság elnökeként tenném ezt, mert úgy gondolom alapvető gazdasági és belső piaci témák is felmerültek ezzel a, ebben az ügyben, állampolgári jogok védelmen, védelmén túl. A szakbizottságomban éppen egy jelentést írok ebben a kérdésben. Szeretném megköszönni Reading asszonynak azt a zöld könyvet, amelyet beterjesztett, mert az egyik nagy, nagyra törő cél, amelyet ott felvet, éppen az a téma, amelyről ma tárgyalunk. Én, mint Európai Uniós polgár, ha olyan szerveren tartom adataimat, amely az Európai Unión kívül eső, kívülő harmadik országban van, akkor ugyanolyan jogaim vannak erre adatokra vonatkozóan, mint hogyha a szerve az EU-n belül lenne. Ez nagyon ambiciózus cél és program, remélem, hogy el is tudjuk érni, ehhez bizony nagyon sok tárgyalásra lesz majd szükség, ám annyit elmondani kollégámnak, különösen Inhet Feltasszonynak, hogyha ezt kérjük, akkor kölcsönösen reciprokus jogokat kérnek más találmak is velünk szemben ugyanilyen igényel állnak fel. Elnök, köszönöm, ezzel zártuk a spontán felszólalásokat. Most Reading bizottsági alelnök asszonynak adom meg az árszót. Yes, President. Igen, elnök úr. Osztom a parlamentnek az aggodalmait a magánadatok védelmével kapcsolatban az Európai Unió állampolgáraival vonatkozólag. Habár osztom ezeket az aggályokat, benyújtottam annak az első elemzését, hogy a 95-ös irányelv reformja hogyan nézhetne ki, annak érdekében, hogy választ tudjunk adni azokra a kérdésekre, amelyek ma is felmerültek, és amelyekre még nem lehet jogi választ adni az Európai Unió jelenlegi jogalkotása alapján. A második elem az az, hogy úgy vélem, hogy az USA-beli partnereinkkel kapcsolatban a múlt héten elmondhatom, hogy a Fehérház döntő lépést tett azáltal, hogy március 16-án bejelentették, hogy hajlandóak együttműködni a kongresszussal abban, hogy egy személyes adatokról szóló törvényt hozzanak létre. Ez óriási változás az USA-ban, és ez segíthetne nekünk abban, hogy egy EU USA általános megalapodás sikerüljön létrehozni az adatvédelemmel kapcsolatban, amely magába foglalná a rendőri és igazságszolgáltatás együttműködést is. Remélkedem abban, hogy hamarosan megindulhatnak a tárgyalások ebbe az irányba, és az Európai Parlamentet is arra kérem, hogy támogassák ezt az erőfeszítést, és támogassák a 95-ös irányelv reformját.

lezárjuk ezt a napirendi pontot. Most jön a következő napirendi pont. Szóbeli kérdés a bizottsághoz. A ö, az üzemanyag ö, minőségről szóló irányelvvel kapcsolatos, ö, és pedig a ö, káprányos homok